Przewodniczący! Witam Państwa. E, Hölgyeim és Uraim, jó reggelt kívánok mindenkinek. Hadd üdvözöljem az Európai Parlament mai ülésének megnyitásán. Önöket, megnyitom az ülést, mai napirendi témáink Először is az Európai Tanács és Bizottság nyilatkozatai a december 16-i 17-i tanácsülés következtetéseit taglalandó. A szerződéseknek megfelelően a jelentést az Európai Tanács elnöke Fanna Rompoy úr fogja ismertetni. Fanna Rompoy elnök úr, öné a szó. Mr. President. Elnök úr, kedves képviselők, kollégák! Mindenek előtt mindannyiuknak boldog új évet szeretnék kívánni. Egészen egyszerűen, személyesen kívánom önöknek, meg az Európai Uniónak is ezekben a mai nehéz időkben. A előző tanács mögött, ülése mögöttünk áll. Minden ülés alkalmán az elnökök értekezletén a tanács következtetéséről tájékoztatjuk a parlament elnökök értekezletét, néhány órával annak lezárta után. Az első napot a gazdaságügyeknek szenteltük, a másodikat pedig a külpolitikai kérdéseknek. A gazdaságpolitika tekintetében fontos következtetéseket hoztunk. Először is döntöttünk arról a javaslatról, miszerint egy korlátozott szerződés módosítással élünk, mely ahhoz szükséges, hogy egy állandó mechanizmus álljon fel az Eurózóna pénzügyi stabilitását biztosítandó. Elvekben megállapodtunk az októberi ülésünkön afelől, hogy szükség van a szerződések ilyenfajta módosítására. Az Európai Tanács el tagjaival tárgyaltam ennek a módosításnak a tartalmáról és megfogalmazásáról. Két mondatból álló szövegben állapodtunk meg, amelyet a 136-os cikkhez teszünk hozzá, idézem, a tagállamok, amelyek az euró devizával bírnak, és stabilitási mechanizmust állíthatnak fel, amely beindítása ahhoz lehet szükséges, hogy az eurózóna teljességének biztos, biztonságát biztosítsa. A mechanizmus alapján nyújtott pénzügyi támogatást szigorú feltételek mellett biztosíthatják. Jelent jelentős része lesz ez azon erőfeszítéseinknek, melynek célja, hogy Európa válság állóbb legyen. Nem csak a jogbiztonsághoz szükséges ez, hanem a piaci hitelesség megerősítéséhez is. Mivel ez a módosítás nem növeli az Európai Unió hatáskörét, a tanács tagjai megállapodtak abban, hogy egy egyszerűsített revíziós eljárás elégséges ehhez a módosításhoz. Ez a parlament véleményét is, meg a bizottság és a központi bank véleményét is megkívánja. Annak érdekében, hogy jóváhagyásokat biztosítsam, szeretném emlékeztetni önöket arra, mennyire fontos az, hogy lehetőleg gyorsabban és legsimábban tudjunk lépni ebben az ügyben. Egy olyan időszakban, ahol a piacok volatilitása, instabilitása agályokra ad okot. Tudom, hogy nagy figyelemmel követték ezen ügyek menetét, például a gazdasági kormányzással foglalkozó Task Force ülésén, melyet én elnököltem, és amelyik során találkoztam, találkozhattam az Európai Szakbizottságok hét szakbizottság, érintett szakbizottság elnökeivel. És köszönet illeti Buzek elnök urat az ő hozzájárulásáért, mert a tanácson tett, és ahol tájékoztatott bennünket arról, hogy a parlament is támogatja azt, hogy gyorsan lépjünk ebben az ügyben. Az önök véleményével megerősítve az Európai Tanács képes lesz arra, hogy ezt a tervezetet a március ülésen tényleges állásfoglalásra fordítsa, akkor minden tagállamban jóvá kell hagyni a szerződés módosítását, és ennek révén január 1-én, tehát kétsz, legkésőbb 2013. január 1-én életbe léphet az állandó mechanizmus, mely 2013. júniusában indulhat el, mint tényleges eszköz. A tanács megvizsgálta azt is, mik lehetnek a fő vonásai ennek a jövőbeli mechanizmusban. Már októberben felkértük a bizottságot, hogy előkészítő munkákat végezzenek. Az Eurogrup pénzügyminiszterei november 28-án nyilatkozatta éltek ennek alapján, és ezt a tanács jóvá is hagyta. Ez azt irányozza elő, hogy a jövőbeli európai stabilitási mechanizmust úgy tervezik meg, hogy az a mostani mechanizmusra alapoz majd, az Európai Unió továbbra is az IMF és nem a gyakorlatok normáihoz ragaszkodik, a versenyszféra szerepét illetve esetenként születnek döntések, tehát a, a magánszféra bevonása nem lesz előzetes feltétel a mechanizmus, a stabilitási mechanizmus beindításához. Végül a tanács nagyon mélyreható és jó eszmecserét tartott a jelenlegi gazdasági fejleményekről, meg arról a kérdésről, hogyan lehet az európai gazdaságokkal szemben álló kihívásokra felelni rövid távon, meg hosszú távon. Az Európai Központi Bank elnöke is jelen volt, és az állam és kormányfők, az eurozóna államainak, állam és kormányfőinek nyilatkozatait is meghallgathatta a tanács, üdvözölvén azokat. Az eszmecsere megerősítette azt, hogy az egység és a határozottság érvényesül a tagállamok és az intézmények körében. Az asztalállók mindegyike egyetértett az alapvető elemzésekkel, mind a 27-en egyetértettek, még akkor is, ha most ez az elemzés főleg a 17 eurozónában levő tagállamra vonatkozott. Fontos, hogy, a, hogy válság állóbbá tegyük gazdaságainkat, és a gazdasági növekedés feltételeit megteremtsük Európában. Hagy említsem a közös megközelítés és módszertan egyes elemeit, amelyek a nyilatkozatban állnak. Három pont a nemzeti kormányok feladatait taglalta. Először is a fiskális felelősséget, a növekedés ösztönzését, és harmadsorban a két ország támogatási programot élvező országban az intézkedések betartatását. Körögország és Írország kormányai és lakossága egyetértettek ezekkel. A többi pont azon feladatokat taglalta, amelyeket az intézmények és a tagállamok közösen kell, hogy ellássanak. Először is az Európai Tanács feltéri a többi intézményt, többek között az Európai Parlamentet, hogy biztosítsák azt, hogy az októberben elért megállapodás a Task Force munkája alapján, mely a stabilitási paktumról és makrogazdasági felügyeletről szólt, nyárra megvalósuljon. Ez közös feladatunk tehát. Másodszorban megállapodtunk arról, hogy új stressz teszteket vezetünk be a banki ágazatban, hogy teljesen átláthatóvá tegyük ezek működését az EU egészében. Vállalásunk világos, az eurozóna és az állam és kormányfő, valamint az intézmények készen állnak arra, hogy megtegyenek bármit, ami szükséges ahhoz, hogy az eurozóna stabilitását egészében biztosítsák. További munkát végzünk ezen elemek kifejlesztésében, kifejtésében. Az ülés második napján a stratégiai partnerenkkel fenntartott kapcsolatokra koncentráltunk. Kathy Ashton előrehaladási jelentésekről beszélt, és három jelenlegi csúcs találkozó pozitív eredményéről számolt be. Obama elnökkel tartott csúcs találkozó, ahol volt az egyik, ahol a transatlanti együttműködés, a munkahelyteremtés, biztonság, zöld növekedés és a szájberbiztonság kérdéseit taglaltuk, aztán a Medvegyev elnökkel tartott megbeszélés, ahol két oldalú megállapodás született Oroszország VTO csatlakozásáról, ez nagy előrelépése volt a csúcsnak, és aztán Singh indiai miniszterelnökkel tartott csúcs volt a harmadik, amely nagyra törő, kiegyensúlyozott szabadkereskedő megállapodást irányzott elő, mely ez év első felében már remélhetőleg elindulhat, és egy közös nyilatkozat is született a nemzetközi terrorizmus elleni harcról. Ezek a csúcs találkozók bizonságú szolgáltak arról, hogy partnereink szemében az Európai Unió nem csak gazdasági unió és egy kereskedelmi tömb, hanem geopolitikai partner is. Az Európai Tanács döntött arról is, hogy Montenegró tagjelölti státuszt kap, és a tanácsban egyértelmű az a vélemény, hogy a Nyugat-Balkán országai európai perspektívával kell, hogy bírjanak és az elefántcsontparti helyzetek kapcsolatban is nyilatkozott éltünk a külügyminiszterek megállapodásának megfelelően, amely néhány korán, nappal korábban született, világos üzenetet küldve a demokratikus választások eredménynek betartatására. Február 4-én az Európai Tanács, mint tudják, alapvetően a növekedési napirenddel fog foglalkozni, innovációs energetika, energiaellátási biztonság lesznek a kulcsfontosságú elemei e témakörnek, márciusban pedig az első alkalommal tartjuk az önök európai szemesztert ülését. Ez fontos, hogy ne egy bürokratikus folyamat legyen, hanem egy tényleges, méreható vita a gazdaságok jelenlegi helyzetéről és a szükséges lépésekről. Kedves kollégák, jól tudjuk mi is, hogy erősítenünk kell és mélyítenünk kell a gazdasági koordinációt, és a konvergenciát, egymáshoz való közelítést az eurózónán belül is, és hogy ez átfogó keretben működjön. Meg vagyok győződve arról, hogy ehhez megtaláljuk a megfelelő konszenzust. Köszönöm szépen a figyelmüket. Thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Megkérem az Európai Bizottság elnökét, Marózó urat, Üdvözlöm ismét a körünkben, hogy tartsanak felszólalását. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt képviselők. Múlt évben az Európai Unió komoly kihívásoknak volt kitéve, és a decemberi Európai Tanács megmutatta, hogy milyen elkötelezettek vagyunk a vívmányaink megvédésében és a döntések meghozatalában. Az európai stabilitási mechanizmus és az ezzel összefüggő szerződés módosítás tanúbizonyságát tette, hogy elkötelezettek vagyunk az euró stabilitásának megőrzése érdekében. A bizottság a tavaszi csúcs előtt meghozza szövegjavaslatot, és így mindenki pontosan tudja, milyen szövegről kell szavazni. Ez pedig lehetővé teszi ezt, hogy felgyorsítsuk a sebességet. A bizottság szorosan együttműködik majd a pénzügyminiszterekkel annak érdekében, hogy a tavaszi csúcs előtt mindenfajta kérdést megoldjon. Ez volt az egyedüli opció, amelyet a tagállamok el tudtak fogadni, ugyanakkor nagyon fontos, hogy a szerződéseknek teljes egészében megfelelő módon dolgozzuk ezt a mechanizmust, és a költségvetési ellenőrzés eszközeivel is össz, igazítsuk azokat az intézkedéseket tesszük meg, amelyek a gazdasági válság és ennek következményeinek kezeléséhez szükségesek, és a munkahelyek létrehozásához szükségesek. Ezt felismerte az Európai Tanács. Az Európai Zóna és az európai intézmények világossá tették, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy az euró övezet stabilitását biztosítsuk. Idézek, különösen az államfolk határozott fellépésre hívták fel a szereplőket annak érdekében, hogy megfelelő pénzügyi támogatást biztosítsanak az európai pénzügyi stabilitási mechanizmus állandóvá tétele által az elmúlt tanács következtetéseiből idéztem. Az Európai Tanács felszólította az érdeklő szereplőket, hogy a bizottság múlt szeptemberi gazdasági javaslatait júniusig fogadják el, és az Európa 2000 útos stratégiájával Európa térjen vissza a növekedés útjára. A múlt het héten publikált éves növekedési beszámoló és felmutatta azt az utat, amelyel jobban tudjuk koordinálni gazdaságainkat. Az európai gazdasági irányítás működik tehát, ez egy olyan irányítás, amely átfogó választ ad a krízis eh, kihívásaira. Az Európai Bizottság éves növekedési jelentésében is beszámolt erről. Erre szeretnék koncentrálni, hiszen úgy gondolom, hogy a decemberi tanács következtetéseire alapozva a következő lépéseket is meg kell néznünk. Új valóság jött létre, a gazdaság irányítás és a gazdaság koordinációjának politikája megváltozott, nem csak azért, mert az úgynevezett föderalisták akarták ezt, nem, a piacok akarták ezt, a nemzetközi partnereink akarták. Egész egyszerűen a józan paraszti észe alapján létre kellett ezt hozni, és létre is hoztuk. Szigorú fiskális szabályokat hoztunk létre a megerősített stabilitás és növekedési paktummal, ex ante koordinációt biztosítunk, mind a gazdasági, mind a pénzügyi, fiskális, politikai intézkedések területén már nem visszatekintünk a meghozott fiskális intézkedésekre, hanem ex ante megközelítéssel élünk, és így jelentős választ adunk, egy fontos európai dimenziót hozunk a nemzeti költségvetés politikai eh, lépések meghozatalára, Ilyen módon tehát nem utólag igazítjuk ki a lépéseket, hanem előzetesen egyeztetünk. Természetesen a nemzeti parlamentek hozzák meg az idevágó döntéseket, ez jól van így, helyes így, Ugyanakkor az új valóságra gyors választ tudunk ezzel adni, hiszen láthatjuk, hogy az európai, az eurozónában és az Európai Unióban milyen interdependencia működik az országok között. Éppen ezért nagyon fontos, hogy információt cseréljenek az országok, és ez megerősíti a nemzeti hatóságokat, nem gyengíti őket. Az éves beszámoló üzenete teljesen világos. Hozzuk vissza a stabilitást, gyorsítsuk fel a növekedést. Először is a közkiadások konszolidációjának intézkedéseivel kell a stabilitást megteremtenünk, és így lehet létrehozni bizalmat a piacba, hiszen hogyha nem jön létre bizalom, akkor nem tudjuk felgyorsítani a gazdaságot. Megfelelő úton kell járni, de a fiskális konszolidáció nem azt jelenti, hogy csak a, hogy fűnyíró elvel csökkentsük a kiadásokat, nem hiszen az oktatás, az innováció és az új energiaformák prioritással kell, hogy rendelkezzenek. A második eh, kulcs üzenete ennek a beszámolónak az, hogy a strukturális reformokat kell előrevinni, azért, hogy ő munkahelyek jöjjenek létre. Mit akarunk? Munkahely nélküli növekedést, vagy pedig eh, növekedést új munkahelyekkel? Ha az utóbbit, akkor több mindent kell tennünk. Fókuszálnunk kell a munkaerőpiaci reformokra azért, hogy magasabb foglalkoztatási szinten térjünk el. A munkát vonzóbbá kell tenni. Meg kell reformálnunk a nyugdíjrendszereket, biztosítandó, hogy a mindenkinek legyen biztonsági hálója. Tehát a növekedés és a hatékonyság nem jelenti ezt, hogy csökken a szociális védelem szintje, különösen a fiatalokra is vonatkozik ez. A fiatalok körében való munkanélküliség botrányos, főleg akkor, amikor a gazdaság fejlődik és növekedik. Mindenki tudja, hogy ezre a jelenségre választ kell adnunk. Heves a nemzetközi verseny, és a szociális piacgazdaságunkat csak akkor tudjuk megőrizni, hogyha adaptálódunk, alkalmazkodunk. A harmadik kulcs üzenetünk a gyorsításra vonatkozik, az Európa 2020-as program kulcs szerepet játszik ebben közép és hosszú távra, rövid és középtávra kell koncentrálnunk, és gyors intézkedéseket kell tennünk. A növekedést kell szolgálnunk, és az és közös piacot, a számítástechnikai infrastruktúrát, az innovatív finanszírozást és a belső piacot kell megerősítenünk. Ezen felül a dohai forduló ügyét előbbre kell vinni, és kulcspartnereinkkel szabadkereskedelmi megállapodásokat kell kötni. Mindez a következő keret eh, javaslatban, eh, valamint a költségvetési tervjavaslatban is testet kell, hogy öltsön. Hölgyeim és uraim, jó irányban tett lépéseket tettünk meg, a gazdaságban is megjelenik a változás, másfél százalékkal 2012-ben pedig 2%-kal szeretnénk növelni az átlagos GDP-t. Ezen felül látnunk kell azt is, hogy növelni kell a foglalkoztatást. Ezen felül elkezdtek csökkenni az államháztartások adósság szintje, csökkenni kezdett, és elkezdődött a növekedés. Az Európai Unió eh, deficitje 6,5-ről 4,2%-ra kell, hogy csökkenjen 2012-ben átlagszámokról beszélek. Ugyanakkor még nem jött el annak az ideje, hogy eh, megkönnyebbüljünk, a világ megváltozott, nem tudunk visszatérni az ügyek kezelésének régi útjára, hogyha az európai integráció kezdete óta felmerülő legnagyobb krízisre nem adunk helyes választ, akkor csak problémáink vannak. Tehát fontos, hogy ezeket a lépéseket megtegyük. Hogyha nem mi vagyunk ezek európai szinten, akik a e lépéseket megtesszük, akkor elszalad mellettünk az idő. Meg kell, választ kell adni az adósság kérdésére, és így lehet a krízismenedzsment kérdését szabályozni. A növekedés nem öncél, hanem fenntartható, inkluzív, bevonó növekedésre van szükség. A reformok olyan reformok legyenek, amelyek a megfelelő struktúrakat kialakítják, és növelik az munkavállalók lehetőségeit, és innovatív lehetőségeket nyitnak meg. Meg vagyok róla győződve, hogy az állampolgáink a növekedés útjára szeretnének élni, éppen ezért most komolyan, megfelelő gazdaságpolitikai koordinációba kezdjünk, és egy megfelelő európai gazdasági irányítást eh, biztosítsunk minden állampolgár számára. Köszönöm figyelmüket! Köszönöm, elnök úr! A néppárt frakciója nevében József Dól frakcióelnök úr kap szót. Tisztelt tanácselnök úr, parlamenti elnök úr, bizottsági elnök úr, az utolsó Európai Tanács jól megmutatta nekünk, hogy az euró alapvető pillére az európai építménynek. Mindent be kell tenni azért, hogy stabilizáljuk és erősítsük kormány és államfőjük azóta már megerősítették, mennyire ragaszkodnak az európai pénzhez, és ez Észtország csatlakozása az év elején az eurozónához egy újabb jel ebben az irányban, és meg kell mondjam, ez nagyon jó jel arra nézve, hogy hogyan lehet tiszteletbe tartani a nagy országoknak is a kritériumokat, amelyek ezt nem teszik meg. Mindenki tudja, hogy mennyire súlyos helyzetben van Európa, az eurozónán belül gazdasági és szociális szempontból. 2011-ben mindent meg kell tenni, hogy a problémát megoldjuk, biztosítsuk a piacot, megnyugtassuk, nem felületesen, hanem alapvetően hosszú távon kell növekedést biztosítani és munkahelyeket teremteni. Ugyanazon a nyelven beszélünk. Az államháztartásokat mindenképpen rendbe kell hozni, és itt előre kell nyomulnunk, mindent meg kell tenni, és a tagállamoknak a költségvetési, fiskális és szociális politikájukat egymáshoz közelíteni kell. Ez azt jelenti, hogy nagyon gyorsan meg kell állapodnunk az eurozóna segély vagy támogatási csomagjában, és emellett a költségvetési fegyelem szabályait is szigorúan be kell tartani. Az állampolgártársaink tudják, hogy a, azok az országok, amelyeket megtámogatjuk, igen, szigorúan hozzák rendbe az államháztartásokat. Beszéltünk arról, hogy munkahelyeket kell létrehozni, többet kell befektetni a kutatásba, a újításba, és véglegesen létre kell hozni a belső piacot, valamint be kell fektetni az oktatásba és az élethosszig tartó tanulásba. Szeretnénk sokkal hatékonyabb és fenntarthatóbb fejlődést elérni. A másik kívánságunk az, hogy minél hamarabb megtörténjen a szerződés módosítása. A költségvetési vita csak most kezdődött meg, és az én frakcióm továbbra is azt fogja kérni, és hozzá fog járulni arra, hogy az európai pénzügyek helyreálljanak, rendbe jöjjenek a növekedés és a munkahelyteremtés érdekében. Kedves bizottsági elnök úr, mindent meg kell tenni, és ezt én már többször elmondtam, vegyünk egy-két-három költségvetési példát, egy-kettő, öt százalék legyen a példa. Mit tehetünk azért, hogy Európa ebből a sémából, modellből ki tudjon lépni? Hogyha nem, nincs növekedés és nem hozunk létre munkahelyeket, akkor nem tudunk előrelépni. És nem kell félni elnök urak, tegyék meg ezeket a javaslatokat nekünk, és az állam és kormányfők a parlamenttel együtt meg fogják találni a jó megoldást, de legalább legyen több példa itt előttünk. Köszönöm. Köszönöm, elnök, Köszönöm, elnök úr. Stephen Hughes a Szocialista és Demokrata frakció nevében kap szót. Köszönöm, elnök úr. A decemberi Európai Tanács politikai megállapodás szült a válságkezelő mechanizmusról. A karácsony utáni piaci mozgás Portugália, Spanyolország fizetőképességével és Belgium fizetőképességével kapcsolatos félelmek után azt mondhatjuk, hogy ez talán túl későn, túl kevés volt. A stabilitási mechanizmus maga, önmaga is új kérdéseket nyitott meg a pénzügyi piacokon, és jelenlegi stabilitási mechanizmust úgy tűnik elégtelennek ítélik. Ismét lecsúsztunk egy lehetőségre. Decemberben a parlament világos üzenetet fogalmazott meg az euró kötvényekkel kapcsolatban, tehát sem a tanács, sem a bizottság részéről nem reagáltak erre. 2008 óta újra és újra meg ismétlődik a tagállamok közötti belső birkózás, az intézmények habozása miatt csak fájdalmasan későn születnek válaszok a kihívásokra, és kevesebb a válasz, mint kéne. Ebből a tényből az adódik, hogy a gazdasági és pénzügyi kihívásokkal szemben nincsenek meg azok az eszközeink, amelyekre szükség volna, vagy nem megfelelőek, vagy nincsenek is a kezünkben ilyen eszközök. Nem elég demokratikusak, nem elég komplexek, és a gazdasági politikai stratégiánk megosztott és nem elég hatékony. A pénzügyi piacok nem csak azért gyakorolnak ránk nyomást, mert nagyok a hiányok, és az eladósodottság mértéke magas, hanem olyan projektbe hiteleznek pénzt, ahol a kockázat magas, és ennek is megvan a maga költsége. Ami az eurozonát összetartja ma, az alapító atyák álma, illetve az, az ellenkező alternatíva rémáma, azaz a rendszer összeomlásától való félelem. A válsággal való szembenézés hiánya egy politikai elakadáshoz vezette az integrációt, amire szükség van egy demokratikusabb intézményrendszer, amely a szerződés megújításából adódhatna. Erősebb politikai integráció, ám az olyan kijelentések fényében, mint amit múlt héten a Bundesbank elnöke, ennek nem sok esélye van. A bizottság szembe támadta a szociális Európa ügyét, és Írország esetében a nemzeti munkaerő piac is megszenvedi ezt. Hosszan, megalap, hosszan ö, múltú szociális jogokat támad ez, és a kollektív ö, alkú tényét ássa alá ez a politika a bizottság részéről. Ez a lehető legrosszabb stratégia egy olyan helyzetben, amelyben most találjuk magunkat. Ez nem csak a gazdasági őrültségnek tesz ki bennünket, hanem az egész európai projektet alása. Attól tartok, elnök úr, hogy az európai projektet veszély fenyegeti. Ha az utolsó pillanatig tagadjuk a kudarc lehetőségét, az nem oldja meg a problémát az, hogy Barozó úr, Van rampai úr nem lép időben, az Farázs úrnak és a barátainak a malmára hajtja a vizet, azért, hogy bólogat Farage úr most. Thank you, Köszönöm szépen, kedves kollégám. Sylvie Goulard kapja meg a liberálisok nevében a szót. Köszönöm, elnök úr. Elnök urak, ami a decemberi tanács konklúzióit illeti, két megjegyzést szeretném tenni. Először is emlékeztetek arra, hogy a válságnak az euró sajátos hatása van. Egyszerű oknál fogva mi jogközösség vagyunk, már kezdettől fogva, és mivel ez jó közösség, éppen ezért a szabályok rendkívül fontosak. Nem arról van szó, hogy megkérdejezzük a szabályok betartására, de amikor ennyire súlyos válságról van szó, ahogy az elnök úr is szólt róla, akkor a cselekvés ideje jött el. Azt mondják, hogy mindenképpen felül kell vizsgálni a szerződést azért, hogy megnyugtassuk a piacokat. De az októberi tanácsülés után nem nyugtattuk meg a piacokat, és erre gondolni kell, amikor ezt a célt tűzik ki. De hogyha nem sikerül ez a felülvizsgálat, mi történik? Az én országom negatív népszavazást élt meg, és akkor már ön itt volt ezen a poszton, Barhózó úr. Néha el kell gondolkodni azon, hogy mi történik, amikor a piacokhoz szólunk, és azt mondjuk, hogy mindent meg kell tennünk eddig a dátumig, hogy felvizsgáljuk a szerződést, tehát akkor addig ezt le kell bonyolítani. Ön az egyszerűsített eljárásról beszélt hogyha sikerül, akkor a piacokat megnyugtatják, de a lakosságot nem. És ez az én második megjegyzésem. Much do about nothing önök meg fogják változtatni a szerződést, csak jogi szempontból, de úgy nem változtatják meg, hogy megadják a válaszokat az állampolgároknak, amelyeket várnak. Mi azért vagyunk itt, hogy a gazdasági kormányzásért dolgozzunk. Ezen a bizottság eh, már dolgozik, mi is készen állunk, de most azt mondták, hogy eh, meg kell változtatni a szerződést. Akkor most eh, milyen benyomást teszünk, ha azt mondjuk az embereknek, hogy meg kell változtatni a szerződést, messzire elmegyünk, de Mit teszünk azért, hogy a 2020-as stratégia komoly dolog legyen, legyenek munkahelyek? A decemberi tanács azt kéri, hogy, hogy gyorsabban dolgozzunk. Rendben van, de jó lenne, hogyha a Fán Rompuy úr a tanács is felgyorsítaná a munkát. A parlament már leadta a jelentését. Van egy egyszerű megoldás, közelítsék az álláspontjukat a miénkhöz. És kérem, fejeze be, mondja az elnök úr. Be is fejeztem, mondja az előadó. Köszönöm. Köszönöm. A zöldek e, társadalmak Rebecca Harms kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt elnök úr. Igen, tisztelt Van Rompoy tanácselnök úr. Az elmúlt tanácsról leginkább arra emlékszem, amiről nem is számolt be a beszámolójában, éppen ezért más mérleget vonok meg. Máról visszatekintve leginkább arra emlékszem, hogy még az ülés ideje alatt Brüsszelben az államfők ülése alatt a Moody's csökkentette bizonytalanabbá, tehát Írország besorolását. Ezen leolvashattuk, hogy milyen sikertelenek voltunk ez idáig a krízisre adott válasz területén, és aki a nemzetközi összehasonlításokkal, a mutatószámok összehasonlításával foglalkozik, az valóban csak csodálkozhat, hogy még milyen sikeresen lehet továbbra is az euróval spekulálni, míg egy olyan ország, amelynek sokkal nagyobb problémái vannak, nagyobb, mint Spanyolországnak vagy Portugáliának, jelesül az USA-t, a spekulánsok egész egyszerűen békén hagyják, nem támadják meg az USA fizetőeszközét miközben az euró ellen spekulálnak. Hát így állnak a dolgok. Új évet kezdtünk, új problémákkal állunk szemben. Már az ülés során mondtuk, hogy nem elegendő, amiről a tanács döntött, és azt hiszem, hogy ezzel a kérdéssel kellene ma is foglalkoznunk. Úgy hiszem, minnyáján felismertük időközben, hogy sok európai államban komoly problémákkal állunk szemben, az fogyasztók, az állampolgárok súlyosan eladósodtak, de a költségvetések is fenntarthatatlan módon eladósodottak. Az Európai Unió sok országa nem tud saját erejéből kilábalni ebből a helyzetből. Mit tegyünk hát? Úgy gondolom, hogy az államadóságok csökkentése, ahogyan ezt egy-két országban most kezdeményezik, amire egyébként az Európai Uniós közös határozatai adtak iránymutatást, nem elegendő hanem hiszen az tagországok az elfogadhatóság határáig mennek a csökkentés területén. Éppen ezért újonnan meg kell gondolni, hogy hogyan lehet elfogadhatóvá eh, tenni a jelenséget. Az olyan jelenségek, mint amit Magyarországon látunk, hogy eh, véscsengők csöngenek, amikor az Európai Unió országaiban az elosztás igazságtalanná válik, azt hiszem, hogy minnyájunkat figyelmeztetnek, figyelmeztetniük kell. Ezen felül, és ezt nyomatékkal mondom, úgy gondoljuk, hogy a bank ágazatot át kell struktúrálni. Nem vagyunk meggyőződve arról, hogy a sétáló halottak, a walking dedek megmentése során eh, ennek segítségével megoldottuk volna a helyzetet, hiszen jelentősen nő az adósságteher. És egyetértek Szilvi Gulárral, egy eh, perspektívára van szükségünk, egy Green New Deal-re, egy zöld új díjra van szükségünk. Köszönöm, hogy az elnök közben, és a növekedés és a fenntartható növekedés eh, irányába kell tovább lépnünk. Európa egy csodálatos hely, de sokat kell tennünk, hogy ez így is maradjon. Köszönöm. A konzervatív és reform frakció nevében Timothy Kirkhope úr abszolút Elnök úr, az Európai Tanács nagyon fontos döntéseket hozott a válság jövőbeli kezelése tárgyában. Nem egyetértek Barozz úrral abban, hogy az alapvető problémák fennmaradtak. Az, hogy a fiskális fegyelemhez visszatérjünk, és az, hogy az probléma, hogy egyes tagállamok nem hajlandóak komoly reformokra. Nem lehet a bajból folytonos leértékeléssel kimenekülni, inkább a gazdaságokat kéne versenyképessé tenni. Nagyon sokan helyesen nem fogadtuk el a nem kielégítő megoldásokat. Egyes tagállamok mesterségesen fűtötték fel gazdaságaikat, ingatlan ár, buborékkal, nagyon alacsony kamatlábakkal és más egyéb negatív eszközökkel, ahol is a hitelek felvétele fenntarthatatlan mértékűvé vált, és az óriási hiányokhoz vezetett. Meg kell találnunk a közvetlen következmények orvoslására, ez alapvető fontosságú, ugyanilyen fontos az is, hogy kötelezettséget vállaljunk a gazdasági reform mellett, hogy a munkaerő piac rugalmasságát növeljük, új munkahelyeket teremtsünk, a kereskedelem akadályait lebontsuk, és a magánbefektetéseket ösztönözzük, és ezáltal a közszektor kiadásait is csökkentsük. A válság nagy elkerülhetetlenítette a kormányzati beavatkozásokat, ám nem szabad az az azonnali orvoságot a hosszú távval összekevernünk. Csak a gazdasági növekedés a sikeres vállalkozások és vállalatok által generált növekedés hozhat megoldást, amely munkahelyeket teremt és a fogyasztók számára értékeket teremt. Ezért a 2020-as stratégia, az egységes piacról szóló aktus és az Innovációs Unió oly fontos, és megfelelő figyelmet kell kapjanak ezek. Nagyon sok forog fenn, egyrészt az azonnali válsággal kell megbírkoznunk, miközben a világ más részein olyan országok, amelyeknek berendezkedés egyáltalán nem baráti felénk, és nem elfogadható, előrelépnek a relatív hanyatlásnak nagyon komoly hatása lehetnek az általunk viselt értékek és a bolygó jövője szempontjából. Köszönöm szépen. A Egyesült Baloldal nevében Joe Higgins. Az állandó pénzügyi stabilitási mechanizmus nem több a gyakorlatban, mint egy másik eszköz, melynek a nagy európai, melyekkel a nagy európai bankokat támogatjuk, hogy eh, spekuláljanak az európai piacon. Voltak éppen tehát az emberek pénzéből fizetjük ki a tönkrement pénzügyi rendszert, és támogatjuk az európai kapitalizmust. Barózó is van, Rompoly elnök urak. Mit gondolnak arról, hogy morális -e több milliárd eurót magánbankoknak, spekulátoroknak, pénzügyi manipulátoroknak átutalni, és akik elspekulálták magukat az ír ingatlanpiacon, és ezt az ír adófizetők zsebéből vegyék ki a pénzt? Morális ez? Kérdem én. Az IMF voltak éppen az ír adófizetők pénzét lopja ki a zsebükből, és a nép, az egyszerű nép életszínvonalát teszik tönkre. Azt állítják, hogy önök demokraták, miközben pedig a pénzpiacokat támogatják. Önöket a pénzpiacok oruknál fogva vezetik. A pénzügyi piaci mechanizmus egy gonosz eszköz, amelyet a piac diktált, éppen ezért az írországi baloldal ragaszkodik ahhoz, hogy referendumot írjunk ki, mielőtt elfogadják a szabályokat. Köszönöm szépen. Köszönöm a hozzászólás. Nigel Farage kap szót. Köszönöm. Mi a legáltalánosabban használt szó az euróval kapcsolatban? Nem a bukás, bár lehetne az is, hanem a stabilitás, ugye, ugye? Tíz évvel ezelőtt mindenki azt mondta, ha meg lesz az euró, akkor ez stabilitáshoz hoz majd Európának. No, én tíz éve mondogatom, hogy nem hozott mást, mint káoszt és nyomorúságot milliók számára. Mégis ismét a stabilitás szót használják, Barózó úr, Van Rompuyú ma reggel is ezt ismételgette, a stabilitást. Ugyanakkor Portugáliában a kötvényárak lesüllyedtek, és az Európai Központi Bank a adófizetők pénzén vásárolja vissza saját hiteleit azok a garanciák, miszerint minden rendben van, minden rendben van nem hihetőek. Van rompujorhoz orhoz folytatok. Tegnap 85%-kal növekedtek a kötvényhozamok, és a Spanyolországért folytatott csata még el sem kezdődött. A modell maga bukik el, maguk meg azt akarják, hogy meg kétszerezzük az alap mértékét. Maga az alap sem működőképes, csak arról van szó, hogy az LKB még több hitelt tud visszavásárolni. A válságot arra használják, hogy hatalmukat növeljék meg, és egy fiskális uniót hozzanak létre. Akkor változtassuk meg a nevet. Ne az legyen neve, hogy Európai Unió, hanem a ö, ö, hitelunió legyen a neve. A, egy olyan gazdasági börtönbe zárták a dél-európai országokat, olyan csapdába zárták, ahol, a, ahol csak a nyomorúság növekszik és újra és újra ki kell majd fizetnünk ezeket a hiteleket olyan magas kamatokon, amelyek elviselhetetlenek. Eljutottunk oda, hogy már nem számít, hogy bármit is, mit is mondanak önök, senki sem hisz önöknek. A közvélemény nem támogatja önöket, a, a piac majd kimondja az ítéletét. Uh, thank you. The next speaker. Köszönöm szépen. A kö- következő felszólaló Barry Medlener a függetlenek részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Igen, tisztelt képviselőtársaim! Szép szavakat hallottunk Barózó úrtól, de voltak éppen arról van szó, hogy a gazdag országok a szegény országok számláját fizetik ki. Ez a valóság. Hosszú ideig így lesz ez még, hogy a szegény országokat kell megsegítenünk, de hogy hogyan történjék ez? Erről nem beszélnek. Egész egyszerűen ki kell vennie a briefkót a gazdag országok állampolgárainak, például a holland állampolgároknak, és fizetniük kell a szegényebb országok eladósodása miatt. Növekedésről, fenntartható növekedésről beszélt Barózó úr, de hogy hogyan erről nem beszélt? Miért nem dolgozunk ki egy olyan szenáriót, hogy olyan országok, mint Görögország a saját fizetőüszközöket ismét bevezethessék. Nem vagyunk hajlandók egy ilyen forgatókönyvben dolgozni, pedig ez volna a legjobb választás. Aztán a növekedésről beszélnek, és a foglalkoztatásról. Hogyan kérdezem én, hiszen eh, mit teszünk mi Hollandiában, és mit tesz az Európai Unió? A Hollandiát még több kiadással jutalmazza meg. 6%-kal több költségvetést akartak az EU költségvetésébe becsatornázni, és ezt is Hollandia fizeti többek között. Hiteltelen ez az egész. Mi fizetünk a szegény országoknak 27 milliárd euró kockázati tőke mozog Hollandiában, és továbbra is a szegény országokat finanszírozzuk, nálunk takarékoskodni kell, az EU költségvetése pedig nő, a gyenge euró árfolyam pedig azt jelenti, hogy még többet kell fizetni e- az állampolgároknak. Köszönöm szépen, egy kékkártyás felszólalást láttam Ferázs képviselőnek. Ferázs úr elfogadja a kékkártyás eh, kérdést? Parancsoljon. Általában, Általában anyanyelvűen szólok fel, ám sokszor ugye, izgalmas Ferázs urat hallani, mert tudja mindenre a választ, hiszen maga teszi fel a kérdéseket. Ám ha alternatív módon gondolkozunk, ha 16, 17, 20 valuta működne Európában, ahogy a 90-es években is történt, amikor a font sterling összeomlott. Most az jobb lenne? Most javulna a jelenlegi válság helyzete Európában? Egyetlen gazdaság, Feri úr, egyetlen gazdaság sem értene ezzel egyet. Nem lehet azt mondani, hogy a múltban élünk, nem lehet a múltba fordulni, a mostani helyzettel kell foglalkozni. És Feri úr soha nem válaszolja meg azt a kérdést, hogy ezzel a mostani válsággal hogyan birkozzunk meg, és hogy lesz a jövőben, hogy alakul. Ön populista, pofon egyszerű válaszokat ad a bonyolult kérdésekre, és kérdésekre, amelyeket maga tesz fel. Did say a decade ago. Egy évtizedtel ezelőtt nem mondták azt, hogy Görögországot és Németországot egy pénzügyi unióba össze lehet tenni. Mondtam, hogy nem lehet, ez egy reménytelen hiszen hogyha kényszer pénzügyi unióba kapcsoljuk össze az embereket, ez nem fog működni, a kormányok mindig veszítenek a piacokkal szemben. Hogyha azt kérdezi, hogy milyen megoldást javaslok, akkor azt mondhatom, hogy pofan egyszerű a dolog. Görögország, Portugália és Írország egyszerűen nem illik bele az, Euró, az eurózónába, van Rompuy úrnak mit kellene tenni? Mindjárt megmondom. Vezetnie kellene, mégpedig úgy, hogy egy alternatív tervet kellene kidolgoznia, hogy lehetővé tegy ezeknek az országoknak, hogy vissza térjenek a saját fizetőeszközükhöz, és leértékeljék versenyképességüket megteremtendő ezt a fizetőeszközt. Köszönöm. Köszönöm szépen. A következő hozzászóló Garcia Margallo, képviselő két percben. Köszönöm, elnök úr. Bárki, aki újságot olvasott ma, két dologra következtethetett. Egyrészt, hogy egy csúcsára jutottunk a válságnak, az államadóságokból adódó válságoknak, és az európai válasz nem más, mint hogy egymástól elszigetelt válaszokat ad egy átfogó kérdésre. Az európai kormányzat, gazdasági kormányzási csomag, az állandó válságmechanizmus, a az euró kötvények kiadásának lehetősége a eladósodás kezelésére. Mindezek részválaszok, amelyeket az Európai Bizottság a belső piacban érzékelhető kihívásra ad. Fontos, hogy ezeket együtt tudjuk alkalmazni egy egységes kép keretei közé helyezve. Ehhez azonban az kell, hogy európai keretek álljanak fel amelyek nem kettévágja Európát, hanem egységesíti. Kerüljük el a kétsebességű Európa tervezetét. Két célt kell elérnünk voltak éppen. A költségvetési fegyelmet a lehető legnagyobb mértékben és a szükséges értékben, és a gazdasági növekedést, amely révén kilábalhatunk a válságból. Hadd szóljak néhány szót a válságmechanizmusról. Az első nyilat nyilatkozat szerint a magánbefektetők is részt vetnének ebben. Ez nagyon nagy vihart kavart a központi bank rész körében is. Aztán Van Rompuy azt mondta, hogy esetenként mérlegelik majd, hogy részt vehet-e a magánbefektető ebben az alapban. Hát milyen, ö, mi alapon döntik el a, az IMF, vagy ki fogja eldönteni ennek a lehetőségét? Az IMF csak Argentinában alkalmazta egyszer, 2003-ban hasonló mechanizmus eszközét egy meglehetősen kaotikus helyzetben. Tehát nagyon sok opció van az asztalon, ám a legfontosabb, hogy fizetőképes, likvid piacot teremtsünk, és arra bátorítsuk a központi bankokat, hogy ruházzanak be az euróba, az euróban tartalékoljanak, erre kell ösztönöznünk őket, és a központi bank is ennek fényében kell tárgyalni. Beres képviselő kap szót. Elnök úr, Ön elfogadta azt, hogy a bölcsek csoportjának elnöke lesz, ebben a pénzügyminiszterek vesznek részt, akik mivel az állami adósságok helyzete rosszabbodott, elfogadták ezt a munkát. Ma a vitában kakofónia a jellemző, jean claude Trisse, Barozó úr, Merkel koncertárasszony, és a piac azt mondja, hogy ez nem a bölcsek csoportja. Önnek az euróválságát kellett volna megoldania, irányítania az európai állampolgárok érdekében, és nem pedig a spekulátorok számára. Ön elfogadta azt, hogy kényszerhelyzetben módosítsák a szerződést, az elnökök értekezete pedig sokszor elmondta, hogy ez nem szükséges, és ezt egyébként az Eurogrup elnöke is megerősítette. Ön, elnök úr, sőt, elnök urak, itt megvan a kockázat, hogy olyan útra vezetnek bennünket, amely nem a megfelelő út, és hogyha egyszer egy nap majd ennek a parlamentnek a bölcsességére lesz szüksége, egy konventre, vagy a alapszerződés felülvizsgálatára, azért, hogy közösen, kölcsönösen tudjuk az adósság problémát megoldani, akkor forduljon hozzánk. Az megerősített együttműködés szükséges az eurozónában, és az, az eurozóna országai felelősen járjanak el, ezt kell igénybe venni, és nem pedig a piacnak az ingadozásaira kell számítani. Martin Kalanen képviselő, egy perc, 30 másodpercben. Köszönöm, elnök úr az európai gazdaság egész szempontjából nagyon fontos volt, bár szerencsére hazám nem része az eurozónának, azért üdvözlöm azokat az intézkedéseket, amelyekről a tanács megállapodott, és melyek között az a tény is szerepel, hogy az eurozóna tagállamok maguk kell, hogy orvosolják saját problémáikat. Aztán azt is üdvözlöm, hogy bár későn, de a tanács belátta, hogy a 122-es cikk nem alkalmas a, a mentő mechanizmus bevezetésére, hiszen nem, katasz, nem természeti katasztrófákra adott válaszról van szó. Ám e mechanizmus ugye talán 2013-ban indul majd be, ne felejtsük el, hogy most éljük meg a válságot, még mindig kétségbejtő a helyzet több tagállamban. Portugália majdnem bizonyosan nehézségekkel néz szembe, talán Spanyolország is, talán Belgium is. Ami különösen aggályos, legalábbis számomra, a demokráciákra gyakorolt hatása elvásárnak ezen országokban hiszen gazdasági protektorátusokkal válnak, amelyeket Barózó úr, Van Rompuy kormányoz majd. A nemzeti ugye a választók helyet döntenek majd a gazdaságpolitikáról, nem sok beleszólásuk lesz majd saját ügyeikbe. Brüsszelből irányítják őket, a nemzetközi pénzügyi szervezetek irányítják majd ezen társadalmakat. Ha túl leszünk ezen a válságon, akkor foglalkozni kell a demokrácia helyreállása, helyreállításával ezekben az országokban, hogy a választók vehessék kezükbe ismét gazdaságpolitikájuk irányítását. Thank you, colleague. Köszönöm, képviselőtársam. Most pedig Miguel Portas kap szót egy percben, parancsoljon. Elnök úr, köszönöm szépen. A politikában vannak logikus intézkedések, téves intézkedések, és olyan intézkedések, amelyek szégyen teljesek. Helyes, hogy Európa bevallja, hogy a közkéz eladósodott. Még ha Merkel asszonynak ez nem is tetszik, helyes az, hogy Európa a, esetleg az államadóság egy részét fel akarja használni. De az már nem szép dolog, ami a nyilvánosságra került, miszerint az IMF az államadóságok egy részét át akarja irányítani magánbankok irányába. Ugyanakkor Portugáliában a magánbankokat bevonják az államadóság finanszírozásába. Egy kérdésem van Van Rompuy elnökhöz. Az Európai Unióból válik majd az a csodálatos gépezet, amely a magán adósságból a közadóságból pedig magánadósságot csinál. Mit mondjunk? Hogyan magyarázzuk ezt meg a nyugdíjasoknak és az egyszerű állampolgároknak? Borgézi úr, egy percben a következő hozzászóló. Tisztelt elnök úr, köszönöm a szót. Az Egyesült Államokban bevezettek egy törvényt, mely alapján a Federal Reserve kell tájékoztatást adjon azon milliárdos tételekről, amelyekkel gazdálkodik. Ugyanén átláthatósági szabályokat kéne bevezetni az eurózóna tekintetében, ha csak a hatalmas erejű banklobby nem akadályoz meg bennünket ebben. Lássuk, mi lesz a jövője ezeknek az országoknak, ahol is a leggyengébb országok adósságait a jómódú országok fizetik meg. Nos, láthatjuk, az euró nagyon nehéz helyzetbe került. Hogyan lehet rábírni országokat arra, hogy az eurót használják, amennyiben gyengék a gazdas, gyenge a gazdaságuk? Ezek a politikák, a diversifikált kamatlábakat használó országok számára problematikusak. Trisé úr jól látja a fizetésképtelenség, fizetés fenyegetését és a kamat növekedését. Ezért kell az magával az adóssággal, az államadóssággal foglalkozni, és a kockázatokat csökkenteni. Political... Köszönöm szépen, elnök úr! Az elmúlt tanácsi következtetések politikai üzenetem megszólítják a spekulátorokat, a médiumokat és a piacokat, és azt mondják nekik, hogy az új tagállamok mindent megtesznek annak érdekében, a tagállamok mindent megtesznek annak érdekében, hogy megvédjék az eurót. Bármilyen belső vita zajlott, akár a pénzügyi facilitás tőkének, tőkének megduplázása is felmerülhet, vagy pedig az a kérdés is felmerülhet, hogy 2013 után az euró kötvények eladása is felmerülhet. Ezek olyan gondolatok, amelyek nincsenek kizárva, egyetlen tagállam sem zárja ki ezen gondolatok meglehető, lehetőségét. Kizárólag az időzítésről folyik vita, arról tehát, hogy mely lépést mikor kell megtenni. Biztosítsuk, hogy a médiumok és az elemzők ne ringassák magukat illúziókba, világ, tegyük világos, hogy minden lépést megteszünk, amelyre szükség lesz. A pénzügyi stabilitási mechanizmust figyelembe véve a tanács határozata azt mondja, hogy a mechanizmust akkor kell aktiválni, hogyha ez elkerülhete, hogyha elkerülhetetlen ez ahhoz, hogy stabilizálják az eurózóna stabilitását. Egy kis tagállamból jövök, és így biztonságokat kérek annak érdekében, hogy az ön tagállamok, mint Szlovénia, Észtország vagy Málta, ezekre is kiterjesztik ezt a mechanizmust, hiszen lehet, hogy az egész eurozóna stabilitását nem veszélyezteti egy jelenség. Köszönöm szépen, Anni Podimata egy percben a következő. Köszönöm, elnök úr. El kell ismerni, hogy a válság kezdete óta Európa, még akkor is, hogyha az élcsapat tagja politikai téren, megfelelő intézkedéseket hozott a válság megoldása érdekében. Egy évvel ezelőtt megsegítette Görögországot, most pedig egy állandó stabilitási alapot kíván létrehozni. Ez azt jelenti, hogy előreléptünk. Azonban a piacok állandó nyomása és ez nem csak az eurózóna legérzékenyebb, kényesebb régióit, országait érinti. Mindez azt mutatja, hogy a felaprózott válaszok nem segítenek a válság megoldásában. Ez azt jelenti, hogy teljes körű megoldást kell találnunk itt Európában a válságra. Nem szabad elfelejteni azt, hogy mi a tagállamok felelőssége, hiszen elfogadták azt, hogy rendbe hozzák pénzügyi helyzetüket. Mindez lehetővé teszi majd a az erőfeszítések sikerét. Szeretnénk kérni az Európai Bizottságtól, elnök úr, hogy azonnal lépjen és készítesen egy felmérés tanulmányt az intézkedésekről. Figerdo asszony egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Az a szegénység elleni harc európai éve véget ért. Kérdezem, hogy tudjuk-e, hogy milyen eredményekkel járt ez az év? Nem, nem tudjuk még. Hogyha volna egy ilyen mérleg, melyet a tanács megvont, akkor megállapíthatná, hogy a szegénység soha nem volt ilyen nagy Európában, mint ma. A gazdag Európában 6 millió ember él szegénységben. Milyen döntéseket hoztak decemberben? Annak érdeben, hogy a szociális marginalizációt megszüntessék, semmiet sem hoztak. Csupán a spekulánsok nyeresége nőtt annak ellenére, hogy az Európai Központi Bank, illetve a Tanács és a Bizottság ez ellen akart fellépni. Nézzük csak az euróz övezetet. Igyekszenek a gyengébb nemzetgazdaságú országokat zsarolni, azon országokat, ahol például a munkavállalók is gyakran protestálnak. Tegnap láthattuk Portugáliában, hogy mekkora tüntetések voltak. A munkavállalók tüntettek, más Európát akarunk, a szociális Európát akarjuk, egy olyan Európát akarunk, amely tiszteletben tartja a munkavállalókat, és biztosítsa azt is, az elnök megszakítja a felszólalót. Mit Mitchell képviselő másfél percben szólalhat fel. oh, eh, not here, okay? Eh, Nincs itt. Rendben. Tunek Kelám másfél percben, akkor a következő hozzászóló. Köszönöm, elnök úr. Örömmel mondom, hogy a 19. napját éljük Észtország eurozónabeli tagságának. Ami Észtország készül erre már csatlakozása óta, EU csatlakozása óta hat évvel ezelőtt népszavazás után döntöttük arról, hogy hogy néz majd ki az, az észt euró ö, fémpénz. Ám ez nem ideális változtás, ám az erősebb szolidaritás melletti döntés, a közös felelősségvállalása melletti döntés, aktívan szeretnénk hozzájárulni a kontinens egészének stabilitásához ezzel. A válság idején az erkölcsi értékek és erkölcsi erő még fontosabbá válik, mint egyébként. Látható, hogy a gazdasági potenciál önmagában nem elégséges. Kulcsfontosságú az, hogy az adott országban bíznak-e, hogy képes-e és akar-e megfelelni a várakozásoknak és kötelezettségeinek, és hogy képes-e szerkezetváltásra, komoly reformokra egy ország. Üdvözlöm azt a tényt, hogy a tanács döntött a stabilitási mechanizmus létrehozásáról, ám a gazdasági növekedés és stabilitás elérének gyakorlati útja az egységes piac kiteljesítése. Különösen az egységes európai digitális piac, amelyet az európai egységes piac roadmapjének állomásává kell tenni, és a digitális napirend fontosságát is alá kell húznunk, hiszen ez komoly lehetőség az európai versenyképesség világszerte való javításában. Az európai állampolgárok azt várják, hogy a digitális eh, ágazatban, az elektronikus kifizetések tekintetében, az elektronikus azonosítás tekintetében átfogó értelmezhető szabályok szülessenek. Az egységes digitális piac pedig megköveteli a szolgáltatási piac közös erőfeszítéseit is. Köszönjük szépen Jean-Pierre Odi kap szót a spontán felszólalások körében. Öné a szó, parancsoljon. Merci, monsieur. Köszönöm, elnök úr. Európai Tanács eh, elnöke, bizottsági elnök úr, az állandó válságkezelési mechanizmusról beszélünk. Azon államok, amelyek nem tagjai az eurozónának, ott két kategóriát tudunk megkülönböztetni, az Egyesült Királyság és eh, Svédország. A másik csoport, a többi ország csoportja, 25 ország. Én azt javaslom, hogy azon országok, amelyek kapcsolódtak az euróhoz, ne vegyenek részt ebben a csomagterben. A nemzeti parlamenteket nem veszik bele az ebbe a folyamatba, csak a ratifikálásba. Szerintem a nemzeti parlamenteket bele kellene venni a konzultációs folyamatba, mert a probléma az, hogy ki fogja politikailag ellenőrizni a jövőbeli mechanizmust, az Európai Parlament vagy a nemzeti parlamentek. De mivel nincs parlamenti dimenziója az eurozónának, nem tudjuk, hogy politikailag hogyan fogjuk ezt a mechanizmust ellenőrizni. Úgyhogy ezt szerettem volna önök elébe tárni. Köszönöm. Köszönöm. Roberto Galtieri a következő egy percben. Köszönöm szépen. Tanácselnök úr, elnök úr, két problémát látok. A 136. cikk módosításával kapcsolatban egy politikai és egy intézményi problémát. Az intézményi az, hogy az EU felelős egyedül a fizetőeszköz politikájáért, ugyanakkor a kettes cikk pedig a tagállamokról is beszél, amennyiben az Unió felhatalmazza őket ilyen módon, tehát nem világos, hogy a szerződés rendelkező részének alkalmazása mit jelent. De van itt egy politikai probléma is. A szerződés módosításáról való döntés a kettes cikkre vonatkozik, és ez pedig oda vezet, hogy a valuta Unió 27-szer módosítására vonatkozó szerződést 27-szer ratifikálni kell. Hogyha pedig ez megbukik, akkor nincsen alternatív terv, nincsen B-term az Euró, Euró számára, pedig az Euró, Euró jövőjéről van szó. Köszönöm. Gál Perc Ildikó egy perc a következő.

tisztelt elnök úr arra kérem nyugtasson meg hogy nem történhet meg hogy az energiacsúcs témáját felülrja az eurózóna stabilitása miatti aggodalom. Uh, Köszönöm szépen. mint tudjuk másodszor fordul elő a gazdasági válság során az, hogy az Egyesült Államok kormányának közbe kellett lépnie, és két nagy bankot, csődbe jutott bankot segítenie kellett. 27 milliárddal segítette meg a bankrendszert. Ezen intézkedések ellenére a gazdaságnak még mindig támogatásra van szüksége, és a kormányok a közelmúltban nem késlekedtek, 600 milliárd dollárt fordítottak arra, hogy a recessziót ból kimozdítsák az országot. Az USA-ban látszik, hogy az USA-ban pénzt nyomnak, tudjuk, és az eurózóna viszont a költségvetési fegyelem harcosa. Ez azt jelenti, hogy ki vagyunk téve különböző spekulatív támadásoknak, és itt főként a legingatagabb államok az áldozatok. Elnök úr, azt javaslom, nézzük meg annak lehetőségét, hogy több pénzt vigyünk be a az eurozónába, talán ez Kolumbusz Kristóf megoldása. Liza Jakonszári. Köszönöm szépen, elnök úr, a szót. A Damok, Damokesz kardja lebeg Európa feje felett a gazdasági válság és az egyre növekvő nacionalizmus. Ez a kettő egymást erősítő, fenyegető veszély. Stephen Hughes azt kérdezte a szocialista frakció nevében, hogy vajon Európa képes-e fenntartani az alapító atyák átját, a álmát, vagy az összeomlás rémálmába fordul. Hát az összeomlás rémálma bizony kirajzolódik előttünk. A szociális Európa kérdésében nagyon különös, hogy olyan gyenge a hangunk, hiszen jelen pillanatban fel sem merül az a kérdés, hogy a piac vagy a politika viszi -e a prímet. Tudnék, az utcákon dőlnek el a dolgok. A szélső jobb és egyéb szélsőséges politikai csoportok ragadják magukhoz a kezdeményezést. A szociális Európa lehet a legfontosabb válasz, ez kell legyen a bizottság prioritásának az élén. Köszönöm szépen, Sean Kelly kap szót egy percben, parancsoljam. Köszönöm szépen, elnök úr. Ellentétben az előttem felszólalókkal én gratulálni szeretnék Barózó és Van Rompuy uraknak, hiszen proaktívak voltak a jelenlegi krízisben, és olyan intézkedéseket vezettek be, amelyek remélhetőleg sikeresek lesznek a jövőben. Hogy sikeresek lesznek-e vagy nem, ma még nem tudhatjuk, de ettől függ majd, hogy hősöknek, vagy pedig bukott hősöknek tekintje ők, tekintjük-e majd őket, de a belső architektúra működni fog, és ez megakadályozza majd, hogy a múlt hibáit megismételjük. Az én országomban sajnos pénzügyi segítségre volt szükség, bailoutra volt szükség, rossz volt a kormányzati munka, és felelőtlenül spekuláltak a bankok. Reméljük, hogy sikerül a stabilitást megteremteni, és kérem Van Rompó és Barózó urakat, hogy próbálják csökkenteni a kamatszintet eh, Írországban, hiszen ez eh, nyomorgatja az országot. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, az Európai Bizottság elnöke, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is, ahogy a mai vita is bemutatta, nagyon összetett a válság, és nagyon összetettek a válaszok is ennek megfelelően. Egy dolgot szeretnék mondani azoknak, akik nagy többségben vannak a e házban, akik az európai ideát osztják, és európai választ követelnek. Azt mondom nekik, ne osszanak be az egyes nézetkülönbségek, amelyek nem olyan nagy súlyúak. Ahogy egyesek önök között mondták, igazi kihívást éri, sőt veszély fenyegeti az európai integrációt. És a fenyegetést láttuk, hallottuk a vita során, hallottam olyan megjegyzéseket, nacionalista indítatású megjegyzéseket, amelyekhez őszintén szóval nem szoktam hozzá az Európai Parlamentben. Kisebbségben voltak ezek a hangok, ám elhangzottak ezek a kijelentések. Igyekezvén elmélyíteni azokat az elválasztó vonalakat, amelyek fennállnak még Európában, az úgynevezett gazdagok és az úgynevezett szegények között Európában. És azok, akik ezeket a megjegyzéseket tették, az európai szolidaritás ellen szólaltak fel, igyekezvén a szegények és gazdagok közötti választóvonalakat elmélyíteni, szakadékká mélyíteni. Tőlük kérdezem, hol voltatok, hol voltak önök amikor Európa az önök gazdáit finanszírozta a háború után, hogy etetni tudják önöket ezek a gazdák. Hol voltak önök, mikor Európa finanszírozta a maguk infrastruktúrális beruházásait, amikor az országaik versenyképességét javítottuk fel? Aztán hol voltak ezek a hangadók, amikor Európa belső piacot teremtett azért, hogy az önök termékeit és szolgáltatásait el tudják adni ott? Hol voltak önök? amikor Európa az alapja volt a gazdagodásnak, az önök országának gazdagodása, növekedése alapja volt Európa háború után. Csak az önző, vak, rövidre, rövid távra tekintő gondolatok alapján állhatnak ezek a kijelentések, amelyek az európai egység ellen szólnak. Sokan rámutattak erre a mai hozzászólók között is. Azok tehát, akik osztják az európai gondolatot, nekik mondom, legyünk egységesek. Átfogó választ adva egy olyan kérdésben, amelyet ha komolyan vesszük, bevallhatjuk, hogy konszenzusra van szükség, és sokszor nem egyszerű -e konszenzust elérni. Egy 27 tagállam a bíró Európában, és egy olyan eurozónában, ahol most már 17 ország van, üdvözlöm Észtországot is a tagok sorában, és egy olyan döntési folyamatban, amely nem mindig a legegyszerűbb, azért sem, mert a demokrácia alapjain állunk, és az európai intézmények mellett 27 demokráciát kell összehangolnunk. Tehát rendkívül nehéz az előttünk álló feladat, ezért fordulok mindazokhoz, akik osztják az európai gondolatot, hogy ne fezessenek félre bennünket az egyes szakpolitikai különbségek. Stephen Hughes úr nagyra becsülöm a szociális Európát érintő agályait, ám legyünk őszinték. Mi a legjobb módja vajon annak, hogy támogassuk azon kormányokat, mint a görög kormány például, vagy a spanyol, a portugál, amelyeket az ön politikai családjának nagyra, betű, nagyra becsült tagjai vezetnek. Csak úgy, úgy tudjuk segíteni, hogy vagyon a bátor reformok révén tudjuk őket segíteni, vagy azt, vagy azt mondjuk, hogy ezek a reformok sértik az európai gondolatot. Hát szükség van a reformokra, a szerkezetváltásra, a munkaerő piacon is. Ez a tény. Ha megkérdem Papandre úrat, vagy Zapatero miniszterelnököröt, vagy Szokrates miniszterelnököröt, hát épp ezt csinálják. Sőt, még tovább viszik ezeket a reformokat. Úgyhogy abban hiszek én, hogy a legjobb módja azon bátor erőfeszítések segítésének, amelyek Európában történnek különböző sebességgel, az, hogyha a valóság nyelvén, az igazság nyelven beszélünk. A mai versenyre alapuló világban, ahol egyes erős, felemelkedő gazdaságok nyomást gyakorolnak ránk, a kérdés az, hogy vagy alkalmazkodunk, vagy az egész szociális piacgazdaságunkat kockáztatjuk. Azt hiszem, mindezt úgy tehetjük meg, hogy a, hogy a munkavállalók jogait sértenénk. És még egyszer mondom, mindjárt válaszolok önnek is. Nem felejtettem az ön kérdését. Rendkívül fontos véleményem szerint, hogy a társadalmi párbeszéd elveit tiszteletben tartsuk. Ezt tegnap is elmondtam, ma is megerősítem. És ha nem sikerül a fiskális államháztartási konszolidációt végrehajtanunk, akkor nem lesz bizalom, és ha nincs bizalom, nincs gazdasági növekedés, ha meg nincs növekedés, akkor nem lehet munkahelyeket teremteni, sőt fenntartani sem lehet azokat. És az a parlamenti képviselő, aki Írországból érkezett, és, és azt mondta, hogy az írválságot Európa csinálta, annak mondom, hogy egyes ír intézmények felelőtlen költekezése és az az ír piacok okozták Írország válságát. Európa most nem tesz mást, mint hogy a megoldás részét kínálja. Ám nem Európa hozta létre ezt az államháztartási felelőtlenséget, amelynek kárát látta Írország. Európa most igyekszik megsegíteni Írországot. Fontos látni, hogy ki a felelősség. És azért fontos, ezért fontos, hogy azok közöttünk, akik többséget alkotnak akik hisznek az európai gondolatban, hogy mi képesek legyünk a lehető leginkább közös választ adni. Egyesek felvetették azt, hogy mennyire nagyra törőek a tervek. Hagy tegyen világossá a bizottság álláspontját. Mi a legnagyra törőbb, legambiciózusabb tervet valósítjuk meg az integrált válasz tekintetében. Ezért a bizottság készen áll arra, hogy egyes olyan intézkedéseket is, támogasson, amelyeket önök vázoltak fel. Ám egy olyan helyzetben élünk, olyan válságidőkben, a piacok instabilitásának idején, amikor rendkívül fontos az, hogy a tagállamok konszenzusára alapozzunk. És voltak itt véleménykülönbségek abban, hogyan válaszoljunk a válságra. A szerződések módosításával kapcsolatban tudják, mi volt a bizottság álláspontja. Már kérdetektől azt mondottuk, látjuk lehetőségét annak, hogy egy állandó mechanizmus létrehozzunk a szerződés módosítása nélkül. Ám egy, ugye ezt ehhez egyhangú többség kell. Azonban egy tagállam világosan kijelentette, hogy szerinte a szerződések módosítására van szükség ehhez. És mivel úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy állandó stabilitási mechanizmus álljon fel, a bizottság rugalmasan alkalmazkodott ehhez a korlátozott szerződés módosításhoz. Úgyhogy ezen sem szabad megosztottnak lennünk, hiszen mindannyian a stabilitást akarjuk támogatni, ehhez pedig fontos, hogy megállapodjunk a szerződések korlátozott módosításáról. Egyesek még messzebbre mennének. Személy szerint én is a szerkezetváltás és a közösségi módszert a mélyítésében még messzebbre mennék, ám legyünk felelősek ebben a kritikus pillanatban. A legmag nagyobb közös nevező kialakításában, amely valóban közös kell legyen. Egyes javaslatok önmagukban helyén valóak voltak, ám nem állnak elég konszenzus alapján, ezért nem lehet őket végrehajtani. Ezért a bizottság leginkább a konszenzus létrehozására törekszik. Úgy vélem mindenki hozzá kell járuljon a közös célhoz. Nem szeretem a megosztottságot, az új, régi tagállamok, szegények, gazdagok, középpontban és periférián levők között. Európában mindenkinek ugyanolyan méltóság jár, és a, a tagállamok közötti diszkrimináció gondolata rendkívül veszélyes az európai projekt szempontjából. Hogyan járjunk el tehát? Fel kell kérnünk minden tagállamot, amely sebezhetőbb helyzetben van, mint a többi, hogy megtegyen mindent a gazdaság hitelességének helyreállításában. Megfelelő makroökonómiai stabilitás, államháztartási konszolidáció, szerkezetváltás révén. Ezek a legfontosabbak nem segítjük őket azzal, hogy azt mondjuk, hogy meg lehet úszni a válságot ezek hiányában, ezen lépések nélkül. Azok az országok pedig, amelyek most jobb helyzetet élveznek, szolidaritást kell mutassanak a többiek irányában. Kritikus fontosságú, hogy az eurózóna stabilitását illetően erős választ adjunk. Ne forduljon elő az, amit korábban tettünk, hogy a hullámok után lovagoltunk, mi legyünk az éllovasok mi határozzuk meg a menetrendet, ehhez Európa és az Eurózóna határozottsága kell, nem csak a nyilatkozatokban, hanem a tettekben is. Ezen áll vagy bukik a dolog. A hitelesség kérdése a tetteken alapul. A nyilatkozatok persze fontosak, ám nem elégségesek. Egészében véve tehát mindannyian láncsát kell törjünk az erősebb gazdasági kormányzás mellett az eurozónában és az EU-n belül, ezt a piacok is követelik, hiszen a az imázsal is probléma van, hogy hogyan döntünk és hogyan hagyjuk végre a döntéseket. Ehhez pedig az eurozónában erősebb gazdasági koordináció, szakpolitikai koordináció és kormányzás kell, és mindannyian kötelezettséget kell vállaljunk a szolidaritás és felelősség elvei mellett. Nem csak a felelősségről van szó tehát, hanem a szolidaritásról sem. Egyik a másik nélkül nem valósulhat meg csak a kettő együtt működik, csak ennek révén jutunk stabilitásra, az meg a jövő gazdagodásának záloga. Köszönöm, hogy meghallgattak. Köszönjük szépen. Most pedig Herman van Rompuy elnök úrnak adom meg a szót. Parancsoljon. Elnök úr, kedves kollégák! Először is néhány pozitív elemmel kezdeném. Elnézést kérük, kérek azért, hogy időnként pozitív is vagyok. Először is a gazdasági növekedés most sokkal erősebb, mint ahogy azt néhány héten, néhány hónappal ezelőtt gondoltuk. Sokkal erősebb. Néhány országban a munkanélküliség csökkenőben van. Ki hitte volna ezt 2008-ban, 2009-ben? Az EU számára általában 2010 től 2011-ben a munkahelyek száma növekedni fog, annak ellenére, hogy a legrosszabb válságot éljük meg 70 év után. És elmondtam, hogy lépések történnek. Először is válságról van szó, de közös pénzük van, vagy legalábbis 17 országnak közös pénzeme van. És most a zárfolyam 1.30 figyelembe véve az, Európ, az, Euró, az eurót és a dollár, de ez 0,95 volt régebben. Ezért nem lehet azt mondani, hogy az euró válságban van. Viszont figyelembe véve a többi kontinenst, a folyófizetési mérleg egyensúlyban van, és más nagy országokkal szemben a költségvetési deficit az körülbelül most a fele. A problémák ellenére elmondhatjuk, hogy az euró stabil pénz. Ezt szerettem volna kiemelni, még mielőtt más kérdésekre térek át. Természetesen tudatában vagyunk annak, hogy előre kell lépni, de nem szabad elfelejteni, és erről már szóltam a múlt alkalommal, amikor itt voltam a parlamentben. Kedves kollégák, ezt a válságot, ami az eurozóna válsága, és nem az euró válsága annyira, ezt a megfelelő eszközök nélkül kezdtük meg. Vagyis gyakorlatilag hirtelenében ott, amikor már a probléma fennállt, kellett megoldanunk ezt, és ez kollektív felelősség, és éppen ezért nem tudtunk olyan gyorsan haladni, mint ahogy azt az elején szerettük volna, és ahogy azt a követelmények megkövetelték volna. De a stabilitási és növekedési paktumot nem tartották be, nem volt makroökonomiai ellenőrzés, nem volt válságmechanizmus sem időleges, sem stabil, és nem voltak erős intézményeink a pénzügyi ellenőrzés felügyelet számára, és ezt Mindezt a válság közepette kellett létrehoznunk, és ez kollektív felelősség. Önök közül néhányan azt mondták, hogy ez kevés, és túl későn következett be. Too little and too late. De az, hogy nagyon kevés eszközünk volt, vagy egyáltalán nem is volt eszközünk, ez magyarázza, hogy nem a kevés és túl késő állapota uralkodott, hanem a lépésről lépésre történő megoldás. Ez az egyik magyarázat. Önök közül néhányan azt mondták, igen, de a válságot nem tartjuk kezünkbe a válság ellenőrzését figyelembe kell venni, hogy hogyan alakulnak a piacok, de ugyanakkor ugyanazon folyamatok közepete mások azt mondták, hogy nem lehet, hogy a piacok diktáljanak nekünk. Ez jó, de hát most vagy az egyik, vagy a másik érvet kell elfogadnunk, de ez nem mindig koherens. Ami pedig a meghozott intézkedéseket illeti. Természetesen reformokat kell indítani a tagállamokban. Nem csak ott, ahol problémák vannak, hanem az összes tagállamban reformokat kell indítani azért, hogy felszabadítsuk a munkahely teremtés és a növekedés potenciáljait. Természetesen ezek a reformok igen gyakran fájdalmasak, és hatalmas munkát kell elvégezni azért, hogy a kívánt erőfeszítések megtörténjenek. De vannak nagy országok, egyes nagy országok, amelyek most gyorsabban kikeverednek a gazdasági válságból már 4-5-6 évvel ezelőtt igen kemény intézkedéseket hoztak országaikban, és akkor nagyon sok ellenállásba ütköztek szociális szempontból. De ennek mégiscsak megvolt a hatása, például a növekedés és a munkahely teremtés szempontjából. Nehéz pillanatokon kell keresztül mennünk, viszont több erőfeszítést kell hozni azért, hogy ezt eh, kiegyensúlyozottan tegyük meg, és erre nagyon jó példák vannak az unión belül, vagyis ez a jó megközelítés. Reformok kellenek a tagállamokban és az EU és az eurózóna szintjén is. Éppen ezért rendkívül fontos, hogy létrehozzunk minél hamarabb egy gazdasági kormányzást, amelyről a Task Force döntött, és ezt a parlamenti bizottságok, a parlament és a bizottság javaslata alapján dolgoztuk ki, mindazok segítségével, akik az együtt döntésben részt vesznek. Hogyha még messzibbre kell menni az eurózóna keretében, a konvergencia, a gazdasági fejlődés, gazdaságpolitika terén, akkor ezt meg kell tenni. És hogyha ezt az eurozóna országai közti megállapodás keretében kell megtenni, akkor ezen nem csak gondolkodni kell, hanem dolgozni is kell rajta azért, hogy következő hetekben, hónapokban ez megtörténjen és eredményt érjünk el. De még messzebb kell elmenni az eurozónában, mint ahogy azt a Task Force elhatározta, és ahogy az a bizottság javaslataiban szerepel. Mert amikor közös pénzünk van, akkor több közös gazdaságpolitikára és fejlesztési politikára van szükség az eurozóna összes tagja részéről. Elfelejtettük már a struktúrált gazdasági növekedést? Nem. Márciusban a válság kellős közepén éppen ezért határoztuk el a 2020-as európai stratégiát. És néhány napon belül itt a februári tanácson majd ezért fogunk az innovációs és energiapolitikáról beszélni, mert ott van az összes válságkezelési probléma, de nem szabad elfelejteni a hosszabb távú perspektívákat, a struktúrát, növekedés, a munkahely teremtés távlatát. Rövid távon pedig globális megközelítést készítünk elő, erősíteni kell azokat az eszközöket, amelyeket 2010-ben hoztunk létre, mégpedig azért, hogy a válságot megoldjuk. Van egy világos menetrendünk, gyorsabban haladhatunk-e? Igen, de mint elmondtam, két dolog vagy akadályozott meg minket. Először is mindent akkor ott hirtelenjében kellett létrehoznunk. Másodszorban, mivel demokrácia vagyunk, konszenzusra van szükség a 27 tagállam, a 27 demokrácia részéről. Kedves kollégák, azok, akik támogatják az európai tervet, többségben vannak ebben az Európai Parlamentben. Nem szabad itt mindig licitálni azt illetően, hogy ki európai? mert akkor egyre nagyobb megosztottság lesz azok között, akik támogatják az európai projektet, és azok között, akik nem. De mi fontos szerintem? Az összes probléma ellenére az irányt tartani kell, az irányt, az irányvonalat tartani kell, hiszen a sokkal fontosabb, mint a külön megtett lépések. Közös akarat, tal kell a közös európai projekten dolgozni, ez döntő, és ezt az Európai Tanácson decemberben többször elmondtuk ezzel a fokozatos megközelítéssel lépésről lépésre fogjuk mindezt elérni. Meg vagyok győződve arról, hogy jó irányban vagyunk, és meggyőződésem, hogy megvan a közös akarat, és az is meggyőződésem, hogy végül sikerülni fog. Köszönöm szépen, elnök úr! Ezt a jelentést az Európai Tanács következő ülésére február 4-én kerül sor, és ezután Természetesen Van Rompuy elnök beszámol a parlamentnek az ülésről. Ezt a napirendi pontot, a napirendi pont vitáját lezárom, és mielőtt megkezdjük a következő napirendi pont vitáját, a tanács magyar elnökségének tevékenységi programjának vitája két percre felfüggesztem az ülést, kettő percre.